Witam Państwa. Zbliża się kwadrans akademicki. Üdvözlöm a kollégákat. Nos, nézzük. Néha az olyan üléseknek, mint amink volt, és ami lesz is most, egy kicsit tudományos jellege is van már csak azért is, mert 15 perc késéssel, vagyis az úgynevezett akadémiai negyedórával, az egyetemi negyedórával késve kezdjük az ülést. Mindenkit sok szeretettel üdvözlök, különösen nagy szeretettel vendégeinket. Az EU gyümölcs és zöldség ágazatának reformja a, az első témánk. A zöldség és gyümölcs ágazat a közös agrárpolitikának egy alapvető ága. Sokszor foglalkoztunk már vele. Az élelmiszer ellátásnak az egyik legalapvető pillére. És 2007 óta foglalkozunk vele. Most Meló úr ennek a témának az előadója, aki itt is van, és gondolom, hogy szívesen szólna ő is majd ma. Az eszmecser elején vagy végén meglátjuk. Minden esetre most meg kell tárgyalnunk azokat az ajánlásokat, amelyek egy a helyzet alapos elemzése utáni tanulmány után kibantakozik. Azt a helyzetet vizsgáljuk most meg kell felelnünk más ágazatok elvárásainak is, a termelők elvárásainak is, a szabályozással. Üdvözlöm tehát vendégeinket. Wiemy, jak Jós Béman urat Hollandiából, a, aki a Wacheningen Egyetem professzora, és mi majd a hollandiai helyzetről fog beszámolni nekünk utána Luciani Trentinit fogjuk meghallgatni, és Jacques Deszkét. aki az Európai Régiók gyűlésében foglalkozik a gyümölcs ágazattal. Az északi tagállamok helyzetét Beiman úr fogja holland példa kapcsán bemutatni, utána a déli országokat is megvizsgáljuk, a másik két előadó feladata lesz ez. Sok tekintetben van mit itt tényleg elemezni. Vannak déli, vannak északi megoldási javaslatok, nem lehet mindenhol ugyanazokat a konfekció megoldásokat alkalmazni, ráhúzni a helyi helyzetre, tehát figyelemmel kell lennünk a különbségekre. Most először tehát akkor Bejmen úrnak adok szót, parancsoljon. Örülünk, hogy eljött hozzánk. Okay, thank you, Mr. Sikirski. Köszönöm szépen, Szikirski úr. Köszönöm a meghívást, hogy megszólalhatok Önök előtt ma a szakbizottság ülésén. Massa úrnak, Raganov úrnak, önök is köszönöm a szervezést, illetve magának a jelentésnek a megírását is támogatták. örömmel felelek meg annak a felkérésnek, hogy észak-európai országokban bemutassam a gyümölcs és zöldség ágazat átalakításának, reformjának esetleges irányait, következményeit. Készítettem egy PowerPoint előadást, prezentációt önöknek, és először elmondanám, hogy ezt hogy építettem föl. Egyből néhány következtetést fogok megelőlegezni, és utána pedig ha a részleteket esetleg nem is lehet majd mindig pontosan követni, vagy elmondani, a lényeget már is érthetik. Aztán a strukturális változásokról szólok a zöldség és gyümölcs ágazatban, Észak-Európában elsősorban. Aztán igyekszem bemutatni a szervezettségi arány fejlődését, azt ugyanis, hogy hány termelő van termelő szövetkezetbe tömörülve, és ezek az arányok hogyan alakultak az évek során, illetve hogy ezeknek a termelői szövetségeknek, termelő szervezeteknek milyen eredményei voltak, főleg a, a termelő szövetkezetekkel igyekszem majd itt foglalkozni, mert ők kiemelt szerepet játszanak minden más mezőgazdasági ágazathoz képest is a gyümölcs és zöldség ágazatban. Hát kicsit megbeszéljük, hogy hogy alakultak ezek ki, milyen hatásuk van a gyümölcs és zöldség ágazatban, különösen az utóbbi tíz év során a növekedéssel hogyan hozhat összefüggésben a szerepük. Utána pedig megpróbálok felvázolni néhány alapvető trendet, amelyek a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben érvényesülnek. Egyes országokban ezek, ez egy jogi formát is jelent egyben, európai jogalkotás alapján létrehozott mezőgazdasági termelőszövetkezetek, más helyütt ezt inkább csak szinonimaként lehet használni. We have this very nice, uh... És kicsit megnézzük, hogy ezek az új típusú szervezetek mennyiben nevezhetők a jogi értelememet termelő szövetkezetnek, és mennyiben hasonlítanak vagy télnek el ettől, és mi egyiknek másiknak az előnye hátránya. Utána a jelenlegi szabályozási rendszer tapasztalatairól, problémáiról fogok szólni, Röviden magamról, én a Wageningen Egyetem előadója vagyok, ez egy kis egyetem, de azért még ennek is tízezer hallgatója van, és nálunk Hollandiában a mi egyetemünk a mezőgazdasági tudományoknak szentelt egyetem. Régen a nevünk is mezőgazdasági egyetem volt, vagy agráregyetem, most már csak általában egyetemnek hívnak minket, de továbbra is erős profillal. Én a közigazgatásban dolgoztam, tanári mi voltam előtt, az mezőgazdasági, gazdasági, agrárgazdasági kérdésekkel foglalkoztam, üzleti elemzéseket végeztem, és politológiát is tanultam, és szervezés elméletet is a gazdaságtudomány mellett. Vizsgáltam Európán kívül Kínában, Brazíliában, Etiópiában is a mezőgazdasági termelőszövetkezetek működését. Két évvel ezelőtt fejeztünk be egy támogatási programot az Európai Bizottság támogatásával, de a parlament jóváhagyásával is, amelynek eredményeképpen 80 különböző jelentést írtunk az európai és nem európai termelőszövetkezetekről. Ezek a jelentések mind a Wageningen Egyetem, mind az Európai Bizottság honlapján elolvashatók. A történelem során először került arra sor, hogy átfogó módon vizsgáltuk tehát globális nézőpontból a mezőgazdasági termelőszövetkezetek működését 28 tagállamban és a világban. Nos, nézzük a mostani tanulmány következtetéseit. Általában ezzel szokták befejezni az előadásokat, én előrehoznám a következtetéseket. Az egyik az, hogy nagyon gyors változások vannak a zöldség és gyümölcságozatban, a termelési egységek mérete, termelegységek mérete gyorsan nő, a nemzeti és európai hatóságok is egyre több követelményt támasztanak velük szemben. A beszervezettségi arány, tehát a termelőszövetkezeti részesedése ezeknek a cégeknek is jelentősen nőtt az utóbbi évek során egyre gyorsabban nő ez a szám, tehát egyre többen csatlakoznak ilyen termelői szervezetekhez. De országonként a beszervezettségi arány nagyon különböző tud lenni. Ez főleg abból adódik, hogy nem egyformán definiálják az egyes tagállamokban a termelőszövetkezetet, azt a következtetést vontuk le, hogy szerintünk nincsen szükség új szabályokra, tehát arra, hogy kötelezővé tegyünk normákat. Jelenleg önkéntes az ilyen szerveződés, és ez jól is van így. Magától is megvan a dinamikája a dolognak. Inkább jogbiztonságra lenne szükség, hogy tudhassák ezek a szervezetek vagy a termelők, hogy öt év múlva mi lesz a szabályozási környezet. Mert ha a beruházásokat akarnak megvalósítani, akkor világosan kell látniuk legalább az öt év múlva bekövetkező jövőt, hogy milyen állami európai támogatások várhatók, és hogyan lehet optimális biznisz stratégiát felépíteni ezek ismeretében. Tehát nincs szükség új szabályokra, inkább jogbiztonságra van szükség. Kiválasztottunk néhány észak-európai uniós tagállamot. Nem lehet azt pontosan definiálni, hogy mit jelent az, hogy észak-európai ország. Nem tudom, hogy a helyeikről látják ezeket a számokat, de nyomtatásban is megvan a jelentés. Ennek a táblázatnak a lényege az, hogyha ezt az öt országot nézzük, Belgium, Németország, Hollandia, Lengyelország, Egyesült Királyság, akkor ezzel a legnagyobb termelőit is magunk előtt látjuk Észak-Európának. És lebontottuk a zöldségekre tehát répa, hagyma, paradicsom, uborka, paprika, alma, körte. Nos, mi derül ki ebből? Az, hogy a termelő egységek száma igen gyorsan csökken. Ugyanakkor méretük pedig gyorsan nő, Lengyelországot most nem vettem ide, mert nem is fértek volna rá a grafikonra, ott sok még a kis egység, de Belgiumban, Németországban, Hollandiában, az Egyesült Királyságban az amúgy is nagy egységek még nagyobbá válnak, számuk pedig csökken 2005 és 2010 között. Hollandiában például 15%-kal csökkent az ilyen cégek száma 2005 és 2010 között, Németországban 24%-kal, Egyesült Királyságban 34%-kal. Tehát 5 év alatt egy ötöde, egy negyede, egy, egy harmadával csökkent a termelőegységek száma. És ha megnézzük a termelési értéket, az viszont nem változik ennyire. Tehát a szám csökkenésből az adódik, hogy ezek szerint a farmok mérete egyre nagyobb. Most csak Hollandiát nézzük. Elnézést, hogy itt néhány grafikon most csak holland nyelven feliratozott, de látható a bal oldalon, a baloldali, vagy hát Y tengely a termelőegységek számát mutatja, 600 és 0 között van, a skála, és 13 év alatt 600-ról 300 körülre csökkent eh, ezeknek a száma. A kék vonal a területségek területét mutatja, vagyis, és a sárga pedig az össz értelemben vett méretet, termelési volument, tehát számuk csökken, méretük és termelési volumenük nő. A kék vonal még egyszer az átlagos telep méret, 2-ről 6 hektára nőtt az átlagos méret 2000 és 2013 között. Most nézzük, hogy a termelői egységek hány százaléka állt össze termelői szövetkezeté, Ez egy bizottsági grafikon, amit itt látunk. Azt is mutatja ez a grafikon, amit már említettem, hogy országonként nagyon különböző a beszervezettségi szint. A beszervezettségi átlag 43%, a termelők 43%-a tehát szövetkezeti formában működik. Egyes országban ez azonban sokkal nagyobb, máshol pedig minimális. Egyes országokban tehát jól működik ez a rendszer, máshol nem. Nehéz ebből következtetést levonni. Ha a részletes adatokat is megnézzük, a bejegyzett termelői szervezetek által megtermelt érték mert nagyon kicsik a számok, inkább nézzük őket grafikonban, itt átlátható, nő. A kék vonal tehát a termel, a termelő szövetkezetek termelő szövetkezeti formában működő termelőegységek arányát mutatja, 10-ről 17 százalékra nőtt ez 7 év alatt. Még érdekesebb a piros vonal, amely a termékeket mutatja, a termelési értéket, hogy az össztermelési értéknek hány százalékát termelték meg termelőszövetkezetek. És itt viszont azt látjuk, hogy 2004 és 2012 között 30 százalékról 47%-ra nőtt ez az arány. Ennyi idő alatt ez egy jelentős növekedés. És várhatóan folytatódni fog. Ebből adódóan talán azt mondhatjuk, hogy a zöldség és gyümölcs ágazat hatása a beszerveződésre ö, pozitív, a zöldség és gyümölcs termelők egyre szívesebben állnak be szövetkezetbe tagként. egy kicsit más szempontból világítja meg ugyanezt ez a grafikon. 2004 és 12 között látjuk itt a beszervezettségi arány növekedését. A bizottságtól kaptam ezt is. Ez nyilvánosságra nem került ez a grafikon, de remélem pontosak. és hivatalosan is meg fog ez jelenni majd valószínűleg. Egyértelműen látszik a grafikonból, hogy a 2004-es piros oszlopok és a 2012-es kék oszlopok úgy oszlanak el, hogy összességében a beszervezettségi szint szinte mindenhol nőtt, egyedül Görögországban és az Egyesült Királyságban csökkent. Az Egyesült Királyságban az a baj, hogy nem ismerik el ezeket a termelő szövetkezeteket, tehát gyakorlatilag mindenhol jelentősen nőtt. Lengyelországban, Csehországban, Spanyolországban, Németországban, Ausztriában, Olaszországban különösen. Tehát a termelő szövetkezeteknek vonzereje van. Hollandiában, ahol magas a beszervezettség eleve, még a magas szintről is tovább fejlődött, a 70% körüli értékről 2000-ben majdnem 90% vagy 90%-ot is meghaladta a beszervezettségi arány, egy kicsit ez visszaesett az utóbbi néhány évben, várhatóan ez máshol is így lesz, hogy ennek van egy maximuma a beszervezettségi szintnek. 2000 12-13-14-ről nincsenek még pontos adataink, de ha egy bizonyos méretet meghaladnak a farmok, akkor utána már azért nem éri meg nekik, hogy termelőszövetkezet részei legyenek, mert, mert magukban is meg tudnak állni, inkább versenytársnak tekintik a korábbi kollégáikat. Tehát valahol ez 50 hektáros üvegház méret fölött elvész a vonzereje a termelőszövetkezeti formának. Egy ekkora cég már más termelőszövetkezetekkel is egymaga is fölveszi a versenyt. Sok észak-európai országban is várhatóan ez fog majd történni, hogy elér egy maximumot a beszervezettség. Nem baj ez, hogy visszaesik 90% után. A beszervezettség így is nagyon magas marad, és érthető, hogy a nagyon felfutott cégeknek nincs szüksége a többiekre. Nézzük a többi táblázatot, illetve a, a korábbi felméréseink eredményeit. Ugye utaltam már rá, korábban elvégeztünk egy komoly átfogó felmérést. A termelői szervezetek vagy termelőszövetkezetek, vagy ahhoz hasonló demokratikus döntéshozással, tulajdonosok, a termelők tulajdoni viszonyjal működő struktúrák. Apró különbségek vannak persze köztük, de ez a lényeg. 2012-es jelentésünk kimutatta, hogy nagyon nagy a különbség a között, hogy a termelői szövetkezeteknek mennyi a piaci részesedés az egyes tagállamokban. Finnország, Hollandia, Dánia, Svédország a legszervezettebb országok, másfelől viszont Románia, Bulgária, Luxemburg, Ciprus, Magyarország is, Görögország, Szlovákia, Litvánia nagyon alacsony termelőszövetkezeti piaci részesedést mutatnak. Az EU átlaga 40 százalék de ez így jön ki, hogy óriási különbségek vannak. Szinte valamennyi mezőgazdasági termék vonatkozásában így van ez, tehát nem csak a zöldség és gyümölcs ágazatra mondhatjuk. Gabona ágazatban ugyanez, a sertés, vagy barófi ágazatban ugyanez a helyzet. Azért mutatom ezt, mert össze akartam ö, vetni az egyes országokat. Nos, nézzük, hogy mik a fő trendek, a termelő szövetkezeti, ha mondhatjuk, mozgalom iránya. És hogyan függ ezeknek a fejlődése össze az EU támogatási politikájával. A termelői szövetkezetek piaci részesedése folyamatosan nő, szerintem ez pozitív fejlemény, mert sok tanulmány bizonyítja, hogy a szövetkezeti forma jó az egész mezőgazdaságnak. A tárgyaló pozíciók megszervezéséhez is szükség van a szövetkezésre, hogy legyen a termelőknek erejük a nagykereskedelmi láncokkal szemben. Ez egy klasszikus probléma, hogy azok alacsony árakat akarnak kicsikarni, és az egyes termelőktől ki tudják csikarni, a termelőszövetkezetektől már kevésbé. E, talán ez az egyik fő motiváció a szövetkezet betömülés mögött. A szövetkezetek ö, kapcsán azonban felmerül a dilemma, hogy ahhoz, hogy az egyes termelő elkötelezett legyen a szövetkezete iránt, úgy tekintse azt, mint a sajátját, ahhoz arra lenne szükség, hogy a szövetkezet kicsi maradjon, hogy a helyi jelleg, a személyes ismerettségek szerepet játszanak. Másfelől ahhoz, hogyha tárgyalási pozíciójukat akarják erősíteni a termelők a nagykereskedőkkel szemben, akkor viszont, ha kicsik maradnak, akkor nem lesz erejük, és ez egy örök dilemma minden országban, ahol, e, és erre nincs is válasz, hogy mi lenne a jó. A vertikális integráció, a, vagyis az, hogy az élelmiszer ellátó lánc jobban szervezett legyen, ahhoz mindenképpen segít a szövetkezetek léte, a szövetkezetek le tudják rövidíteni a termelési ciklusokat, közele tudják hozni a, a termelési folyamatokat a piacokhoz, lerövidítve az időt, nincs annyi áttét, és ez fenntarthatóvá, olcsóbbá teszi a termelést, sőt, innovatív hatása is van, hiszen az integráció mindig új ötleteket igényel, hogy mit, hogyan lehet megszüntetni, mit kell átszervezni, stb. Tehát ez egy feltétlenül pozitív hozzájárulása a termelő szervezeteknek a hatékonysághoz. A vertikális integráció. Vannak transnacionális szövetkezetek is, főleg a tej, gyümölcs és zöldség ágazatban, nagyon fontos a jó hatékonyság szempontjából azonban, hogy profi vezetősége legyen egy szövetkezetnek, nem önmagában a szövetkezeti forma hozza a sikert, hanem egy jól vezetett szövetkezet hozhat sikert, és jó lenne, hogyha rugalmasabb lenne a társulási joganyag az egyes tagállamokban, mert sok helyütt még korlátot jelent ez a szövetkezetek létrehozása, fennmaradása előtt szempontjából. Átlépek itt néhány diát, és még azt mondanám el, hogy itt két diát egyesítettünk. Ugye látták ezt az előzőt, a piaci arányt, és most pedig ezek a kék oszlopok maradtak ezen a grafikonon is, a piros viszont a beszervezettségi szintet mutatja országonként. Tehát az gyümölcs-zöldség ágazatban összefügg az értékteremtés a beszervezettségi szinttel. Minél nagyobb a beszervezettségi szint, annál nagyobb az értékteremtés. Tehát ilyen szempontból a szövetkezeti forma mindenképpen nagyon sikeresnek mondható. A termelő szövetkezetek által eladott termékek ö, volumene minősége is mérhetően jobb, mint az egyéni gazdák által termelteké. Persze itt is óriási különbségek vannak országonként, de a trend ezt mutatja. Tehát még egyszer összefoglalnám ezt a két dolgot, amit főleg akarok mondani, tudom, hogy lejárt már az időm. A jelenlegi szabályozás az észak-európai tagállamokban legalábbis az egyes nemzeti felmérések után is ezt kell, hogy mondjuk. Miután egyeztettünk az ágazatok, a nemzeti hatóságok képviselőivel, mondom a Belgiumban, Németországban, Hollandiában, Egyesült Királyságban, Lengyelországban és Ausztriában. Nos, azt mutatják, hogy a szabályozás jó, Bárkivel beszélünk, azonban azt mondja, hogy még mindig nagy a jogbizonytalanság, a betartás hiánya miatt. Egyfelől van a jogalkotás szelleme, amely jó és érvényesül, ezt a menedzsment bizottságok szokták egyébként a bizottság és a tagállamok között egyeztetni. A nemzeti hatóságok tudják, hogy mit akarnak, és végül is alapvetően jót akarnak az EU joganyag átültetése során, de kiderül aztán gyakran, amikor jönnek az auditorok, hogy teljesen másképp értelmezték a tagállamban a szabályokat, mint ahogy azt a bizottság szándékolta. És e- emiatt mindenki szenved, panaszkodik jogosan, tehát több iránymutatásra, világosságra lenne szükség a tekintetben, hogy a szabályokat hogyan kell alkalmazni. Több együttműködésre a jogalkotók és az, a végrehajtók, meg az auditorok között. Az outsourcing szabályok ugye az outsourcing az, hogy a tevékenység melyik részét, fázisát lehet outsourcolni egy másik szervezetnek. Nos, az erre vonatkozó szabályok a folyamatosan változó stratégiájú termelői szövetkezetek számára néha túl merevek. És itt is minden az értelmezés kérdése, hogy a termelő szövetkezetet elviekben hogyan értelmezzük. Ugye van az úgynevezett bargaining típus, tehát kevésbé a termeléssel foglalkozik, és inkább az árak feltornázásával, és vannak a termékcentrikus termelői szövetkezetek. A második típus számára az outsourcing nem annyira izgalmas, de akik az árak érdekében jöttek létre azok a szövetkezetek, azoknak fontos, hogy az outsourcing szabályok rugalmasak legyenek, hogy váltogatható módon termeltessenek. Arra is igény van a termelők között, hogy a határokon átnyúló szövetkezeti forma is létrejöhessen. Vannak már ilyenek, de nagyon nehézkes ilyeneket létrehozni Látom, hogy lejárt az időm, nem megyek itt részletekbe. Végül pedig el kell, hogy mondjuk, hogy a környezeti közvédelmi szabályok, intézkedések néha túl bonyolultak, nehezen végrehajthatók. Jó, a vége a lényeg, az ajánlásaink, ezek után mik? A következők. A termelői szövetkezetek ösztönzése ö, sikeres policy volt, fenn kell tartani. Mindenkitől azt hallom a nemzetközi, nemzeti szervezetektől, hogy nincs több szabályra szükség, viszont több jogbizonyosságra lenne szükség, több iránymutatásra vonatkozóan, hogy mit szabad, mit nem. Egyszerűsítésre, főleg a környezetvédelmi szabályok egyszerűsítésére, több támogatást igényelnének a magántőke bevonásához, az innováció képzés és technikai segítségnyújtás terén, és a versenyhatóságoktól több iránymutatást EU és nemzeti szinten is ezek a szövetkezetek. So those are my my point. Thank you very much. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor visszaadom elnök úrnak a szót. Bardzo dziękuję. Tyle, ja aż tyle. Köszönöm szépen. Ez nagyon kimerítő volt. Most pedig a következő hozzászólót kérem, hogy mutassa be a témáját. Azt gondolom, hogy talán egy kis rövid technikai szünetet tarthatunk, hogy ide tudjon jönni az új előadónk, és el tudjon helyezkedni. Rozumiem, że już panowie między sobą ustalą kolejność prezentacji. Jó, rendben. Természetesen e, önök döntik el, hogy milyen sorrendben szeretnének beszélni, de nincs túl sok időnk arra, hadd e, figyelmeztessem önöket, úgyhogy kérem, ha lehet, próbálja rövidre fogni. Köszönöm. Buongiorno a tutti, ripeto. Grazie per l'invito. Köszönöm szépen, mindenkit üdvözlök, köszönöm a meghívást, köszönöm a szervezőknek, hogy ösztönözték ezt a fontos vitát a zöldséggyümölcs ágazattal kapcsolatosan, amely egész Európát érinti. Luciano Trentini vagyok, az Arefl termelő szövetkezet igazgatója vagyok, egy európai zöldséggyümös termelő szövetkezet. 22 szövetkezetet tömörít ez a szövetkezet, amely 45%-et adja az európai zöldséggyümös termelésnek. 26 olasz szövetkezet tagja a mi testületünknek, mely az olasz termés 45%-át adja. Nos, először a kontextust elemezném, aztán néhány javaslattal élnék, majd pedig néhány elképzelést osztanék meg önökkel, amelyeken dolgozhatunk, amelyekre figyelemmel lehetünk. Nos, az első uh, szlájdon láthatjuk a globális helyzetet az EU 27-ek helyzetét, az importot, exportot, a zöldség, illetve a gyümölcs importot, exportot, illetve a termelő szervezetek, szövetkezetek szerepét. Ez rendkívül fontos a zöldséggyümölcs termelésben Dél-Európában az ismert termelők számára is fontos az ilyenfajta szövetkezetek létezése a rendszerben. Nos, egy olyan fajta jogszabály fenntartása, mint ami jelenleg fennáll a zöldséggyümölcságazatban, és itt egyetértek az előttem szóló előadóval, ahol is azt hiszem, hogy jó jogszabályok vannak, melyeket nem kell módosítani, talán egyes vetületeit kell korrigálni, vagy javítani, számot vetve a különböző európai termelői sajátosságokkal. Fontos a versenyképesség és a beruházások javítása, erősítése, mivel ez nagyon fontos a zöldséggyümölcs termelő szervezetek számára, illetve a termelő szövetkezetek számára. Az operatív programokat is javítani kell a válságok esetén, amelyek a piacban beállhatnak. Számos probléma vetődött fel a termelőrendszerben, egész Európában. Aztán itt vannak a környezet védelemmel kapcsolatos kérdések, és az innováció, amely az ágazatban rendkívül nagy jelentőségű. Itt van a promóció, a reklám, a piac átláthatósága, az európai zöldséggyümölcs ágazat védelme, és a rendeletbe be lehet talán építeni majd a kap reformjának legújabb eredményeit is. Gyorsan végigfuttam ezeket a szlájdokat, hogy aztán a vitának engedjek inkább teret, de emlékeztetnék arra, hogy Európa jelenleg 17%-át teszi ki a világ termelésének, és más országokra tekintve is láthatjuk, hogy nagyon gyorsan fejlődik a termelői helyzet Európában, tehát nagyon fontos konkurenseink vannak világszinten. Ez Afrikából indul ki egyébként, ahol most már gyakorlatilag 15% van, Dél-Amerika 16%-ot képvisel a globális piacból, és ahogyan elmondtam, nagyon sok piac közelsége azt eredményezi, hogy az európai ágazatnak igencsak félnie kell a többi termelő régió vagy ország konkurenciájától. Ezek az adatok megmutatják, hogy az zöldséggyümölcs termelés gyakorlatilag Európa déli részére koncentrálódik. Spanyolország, Olaszország több mint 50%-et teszik ki ennek a termelésnek. Görögország és Franciaország 15-16%-ot képvisel, és ezek Romániával együtt 70 et teszik ki az európai zöldséggyümölcs termelésnek. Itt 120 milliós tonna termelésről van szó, a megfelelő bevételen majd látható volt a szlájdon. Aztán itt láthatjuk a grafikonokat, amelyek a 2000-től 2011-ig terjedő időszakra vonatkoznak. A fő fejlemények a következők. Az import és export alakulását mutatják ezek az EU 27-ekben és láthatjuk, hogy fontos növekedést könyvelhetett el az export ágazat az importhoz képest, tehát különösen a zöldség termékek esetében történt ez meg. Megláthat, megnézhetjük a gyümölcsre vonatkozó adatokat is, és jelentős az a tény, hogy az európai termékek sajátosságai miatt itt Ugye itt van az idény jellege ennek a termelésnek, a déli ö, ö, országok esetében fontos, tehát az import volumen, de láthatjuk a ö, minőségi jellemzőket is, és ö, ezek miatt kijelenthetjük, hogy a globális piacon még Európa mindig vezető szerepet tölt be. Nos, nézzük meg a kontextusban, hogy milyen termelési értékeket láthatunk a zöldség és gyümölcságazatban. Az AOP-nél én itt egy nagyon fontos adatot szeretnék kiemelni, Európában 22 milliárd euróról beszélhetünk termelési értékként. A dél-európai országok termelése pedig körülbelül 51%-ot tesz ki. És ami szerintem érdekes adat, hogyha megnézzük az előttem szóló előadóhoz hasonlóan a dimenziókat, az értékeket az AOP esetében, Európában, Dél-Európában 47 millió eurót láthatunk az észak-európai országok termelőszövetkezeteiért, esetében, és 10 milliót pedig a dél-európai országok termelő szövetkezetei esetében. Tehát az AOP dél-európában mindössze egy ötöde az észak-európai alpiknek. Tehát itt láthatjuk, hogy itt kis gazdaságokkal van dolgunk, főleg a dél-európai országokban, ez egy széttöredezett helyzetet eredményez, Ez tehát egy olyan adat, amely véleményem szerint gondolkodásra ösztönöz a zöldség és gyümölcságazatot vizsgálva. Most, hogyha megnézzük a legutóbbi adatokat, a bizottságát, a rendelkezésre bocsátott adatokat, itt azt láthatjuk, hogy 1643 ilyen szervezet van Európában, Dél-Európában 1370, tehát 83%-át teszik ki a dél-európai szövetkezetek száma az globális számnak. Ezek nagyon kicsik tehát, és itt arra lenne szükség, hogy ezek nagyobb szervezetekbe, szövetkezetekben tömörüljenek, hogy jobban szervezettek legyenek. Tehát fejleszteni kell a termelők szervezetekbe tömörülését. Nos, ezek a szervezetek ö, ö, ö, láthatjuk, hogy itt nagyon nagy számban vannak jelen Dél-Európában. 71%-a ezen szervezeteknek Dél-Európában működik, és ez tovább erősíti annak szükségességét, hogy a termelőknek erőteljesebben kellene szervezetekbe, szövetkezetekbe tömörülnie. Itt volt egy 70%-os célkitűzés, amely től még messze vagyunk a nagy szövetkezetek felé haladás esetében, de mindenképpen ebbe az irányba mozdul el a folyamat. Erőteljesen növekszik a termelői csoportok száma, amelyek a különböző operatív programok keretében tömörültek szervezetekbe, itt azt láthatjuk, hogy 344 ezen csoportok száma globális szinten Európában, és 57 a szem Dél-Európában. Tehát valószínűleg rövid időn belül elérjük majd azt az egyensúlyt, amelyet kívánatosnak tartunk. Másik érdekes számadat szerintem az a számadat, hogy 323 ezer termelő-termelői szervezet van Dél-Európában, és 367.850 európai szinten. Tehát a mezőgazdaság üzemek 40%-a Európában körülbelül 1 millió körüli számról van itt szó, a becslések szerint. Ez egy megfelelő adat, hiszen ezen termelő csoportokon belül különösen a fiatal vállalkozások vannak, és ezek nagyon fontosak az ágazat jövője szempontjából. Dél-Európában gyakran tapasztalhatjuk, hogy a gazdálkodók igencsak időskorúak. Itt láthatjuk a termelői szervezetek szemet, Spanyolország 595, ezt korrigálni kell. Itt túl sok kicsiny szervezet jött létre. A, meg kell mindenképpen erősíteni a termelői szervezeteket a rendelet betartása érdekében. Aztán itt a nemrégében csatlakozott EU tagok esetében Dél-Európában ösztönözni kell a szervezetbe tömörülést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 álti eh, regolamenti. A magyar kabin közli a tisztelt hallgatósággal, hogy sajnos technikai okok miatt eh, be kell szüntetnünk a működésünket. Az ülésen magyarul továbbra is eh, fel lehet szólalni. Köszönjük szépen, és elnézésüket kérjük. Diciamo nell'ambito di un rispetto dell'ambiente soprattutto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 mówią właśnie o tych uwarunkowaniach. Jako pierwszy odniesie się pan poseł Melo, który jest sprawozdawcą. Bardzo proszę, panie pośle. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer ao Sr. Jorge Busman pela perspectiva que nos dá do, do setor nos países do norte da Europa e aos Srs. Luciano Trentini e Jacques Tasque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 Bardzo dziękuję. Już czuję, jak ten raport się wzbogaca i rozwija. Pan poseł Glezos, panie pośle, bardzo proszę. Pan poseł Glezos. Pan poseł Glezos. Αρκετά ενδιαφέρουσες οι εισηγήσεις και πολύ σημαντικές. Όμως δημιουργούν δύο προβλήματα δημιουργούνται. Καταρχήν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 και ξεχάσουμε την πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Dziękuję. Pan poseł Rope. Ačiū gerbiamas pirmininkė. E, iš tikrųjų labai ačiū už pristatymą, labai įdomus ir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 vous remercier de nous en avoir fait la présentation et vous assurer de notre soutien dans cette initiative. Thank you, Chairman. Uh, I was interested to listen to Paolo De Castro, and he mentioned waste. And there's no doubt there is an enormous amount of wastage in the food chain and with consumers. And there, there are two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 pohvaliti rad ovdje prisutnih e, predstavnika i direktora i rei da naravno da stojim na raspolaganju za daljnju suradnju za sve ono to e odbor smatrati da je potrebno inicirati u okviru stoa panela ali isto tako ukoliko e unutar same stoe biti odreenih prijedloga za stavljanje nekih tema na dnevni red naeg odbora. Hvala lijepo.